készítményekről szóló Európai Parlament és Tanácsi rendetrehányra javaslatról szóló jelentés, tárgyában Krosztert és Timaszescu képviselők. Krosztert asszonynak adom meg a szót. Merci beaucoup. Nagyon köszönöm a szót, tisztelt elnök asszony. Remélem, hogy kollégáimnak volt idejük megérkezni ide a terembe, mert először is nagyon ö, nagy köszönetet szeretnék mondani az árnyékjelentés készítőnek, Andi Katis biztos úrnak, aki együttműködött velem ebben a témában. Több mint ezer módosító indítvány, 150 cikk jellemezte ezt a munkát, ezt csapatszellemben együttműködés és kompromisszum segítségével értük el, ezt nagyra értékeltem. Erre szükség is volt, hiszen óriásiak a kihívások ezen jogalkotás, felmérés, ellenőrzés terén. Az egészségügyi világszervezet felhívta a figyelmet az antibiotikumok használatára. Az antibiotikum rezisztencia több halált okoz évente, mint a rák, úgyhogy energetikus intézkedésekre volt szükség, és a gyökerénél kellett megragadni a problémát. Az antibiotikum rezisztencia elleni harcot már az állattenyésztésben kell kezdeni. Ezzel a jelentéssel szeretnék betiltani, a kizárólag preventív alkalmazását az antibiotikumoknak. A tömeges kezelést csak a sajátos esetekre korlátozni. Csak a kritikus gyógyszerek felhasználását, illetve a különböző pszichotrop termékek és vakcinák alkalmazását korlátozni. Így az antibiotikumokat csökkenteni kívánjuk, amelyek aztán a fogyasztók tányérjába kerülnek. Azonban nem szeretnénk a terápiás arzenát csökkenteni az állatorvosok kezében, hiszen felelősségteljes szakemberekről van szó, akikben bíznunk kell, hiszen ők tudják eldönteni, hogy mi a legmegfelelőbb kezelés, attól függően milyen körülményekről van szó. Ez a rendelet azzal a célra született, hogy megkönnyítse a munkájukat, ne pedig, nem pedig azért, hogy tovább szabályozzon egy olyan területet, amelynek már is nagy etikai elvárásai vannak. El kell mondani, hogy ami az állatorvosok termékeinek piacát illeti problémák vannak. Javítani kell a kezelések minőségét, csökkenteni, vagy engedélyhez kötni az egyes gyógyszerek piacra dobását. Ennek érdekében szükség van arra, hogy ösztönözzük a kutatást, az innovációt ebben az ágazatban, Jelentésünk tehát rendkívül ambíciózus cél tűzött ki maga elé ebben a témában. Azt javasolja, hogy a kereskedelmi exkluzivitást kiterjessze főleg a kisebb fajokra vonatkozó gyógyszerek vonatkozásában, hogy erőteljes ösztönző intézkedéseket hozzon a kutatásra. Ami a farmakovigilanciát illeti, ez megint nagyon fontos gátló tényezője az innovatív termékek piacra dobására. Ezért aztán a bizottsági javaslat alapján több rendelkezést felülvizsgáltunk, hogy új farmakovigilanciai rendszert hozzunk létre, amely rugalmasabb, hatékonyabb, hatékonyabb, kevésbé bürokratikus. Felgyorsított eljárásokra van szükség, ennek köszönhetően laboratóriumok gyorsan reagálhatnak, akkor, hogyha például epizotípiáról van szó, anélkül, hogy a normákat veszélyeztetné, minőség, biztonság szempontjából, amelyek az egyik legmagasabb szintet értékel a világon. Az új rendelet az állattenyésztők, a gazdák segítése céljából született, hiszen most nehézségekkel kell szembenézniük, és őket érinti elsősorban ez a szöveg. A cél nem az, hogy megbélyegezzük őket, hanem hogy segítsük őket, hogy jobban gondozhassák állataikat az agriban dolgozó kollégákkal, illetve az állattenyésztők szakszervezetével együtt megvizsgáljuk, hogy alkalmazható ez az új szabály, és nem terheli -e őket még jobban adminisztratív terhekkel, már így is túl sok ez. Tehát államvédelem, e, emberi egészségvédelem, antibiotikum rezisztencia elleni harc az állatok védelme. Lehet, hogy ezek ellentmondásosnak tűnnek, mint célok, de sikerült őket egyeztetnünk ebben a jelentésben. Kérem, hogy most már ne vesztegessük az időt, a parlament kész, a tanács térfelén a labda, várom a kollégák hozzászólását. Köszönöm szépen, elnök. Köszönöm szépen a jelentés készítőjének. Taneszesz kurat nem látom itt a teremben, úgyhogy ezt biztos úrnak adom meg, tehát a szót parancsoljon. Thank you, Madam President. Köszönöm szépen. Elnök asszony, képviselők, nagyon nagy öröm számomra, hogy lehetőségem van megvitatni önökkel azokat a javaslatokat, amelyek az állatgyógyászati termékekre vonatkoznak. A javaslatnak az a célja, hogy több gyógyszer legyen elő e, hozzáférhető, ugyanakkor tudjunk e, küzdeni az antibiotikumokkal szembeni rezisztencia ellen. Tudom, hogy ez az Európai Parlament számára is elsődleges fontosságú, és e, én magam is osztom ezeket az aggályokat. Nagyon örülök annak, hogy az ENVI szakbizottság február 17-én E, nagy többséggel fogadta el jelentését, és most megragadom ezt a lehetőséget, hogy gratuláljak Grosztett asszonynak, e, kiváló e, időt, vagy kiváló munkát végzett a lehető legjobb pillanatban. Úgy gondolom, hogy sikerült 39 kompromisszumos módosító elkészítésével igazi masszív támogatást létrehozni a javaslat mögött. Úgy gondolom, hogy építő jellegű módosítókkal e, és e, értelmes alternatívákkal álltak elő a képviselők, e, például a régi termékek harmonizációja, a farmakovigilancia terén, de az emr tekintetében is. A bizottság üdvözli ezeknek a módosítóknak a szellemét, amelyek valóban tükrözik a javaslatoknak a szellemét, szellemiségét. Hogy térjek ki arra javaslatra is, amely a 726 per 2004-es eh, rendeletet eh, érinti, a központosított engedélyezési eljárások eh, egyszerűsített eljárásáról van itt szó. Ennek másodlagos célja az volt, hogy a megfelelő és kötelező módon hozzuk a rendeletet összhangba a Lisszaboni alapegyezménnyel alapszerződésen. Gratulálni szeretnék Töneszeszkó úrnak, ismét jelentéstevőnek. Nagy többséggel fogadta el a szakbizottság az ő jelentését. A bizottság nagyra becsüli azokat az erőfeszítéseket, amelyek a javaslat eh, továbbfejlesztését, eh, finomítását eh, célozták. Hagy hangsúlyozom még egyszer, hogy a parlament és a bizottság együttműködése mindkét dosszi tekintve kiváló volt. Természetesen törekedni fogunk arra, hogy ez eh, a jövőben is így legyen. Szeretnénk, hogyha ezt a dossziét a lehető leghamarabb eh, tető alá hoznánk. Eh, az első olvasatbani elfogadás lehetséges meggyőződésem szerint, és biztos vagyok abban, hogy a mai szavazás fontos ösztönzés jelent majd a tanácsnak arra, hogy felgyorsítsa saját munkáját. Végül hagy erősítsem meg, eh, hogy elkötelezett vagyok az antibiotikum rezisztencia elleni küzdelemben. Az Európai Gyógyszerügynökség eh, ügye tekintetében eh, úgy gondolom, hogy minden tagállamnak fontos, hogy átlátható álláspontjai legyenek. A következő néhány hónapban egy ilyen hálózatot fogok létrehozni a tagállamok együttműködések lehetővé tételére, mind emberi egészségügyi, mind állategészségügyi területen, mind pedig a környezetvédelmi területen a tevékenykedők bevonásával. Az Európai Uniónak kulcs szerepe van e tekintetben és az önök építő jellegű munkája nagyon fontos hozzájárulás fog jelenteni ahhoz, hogy a céljainkat elérjük. Köszönet még egyszer a parlamentnek, e, nagy mértékben támogatták a jogalkotási folyamatot, és köszönjük, hogy továbbra is érdeklődéssel követik e, ezt a küzdelmünket. E, az antibiotikum rezisztencia elleni küzdelemben. Az antibiotikum rezisztencia kérdését a lehető leggyorsabban meg kell oldanunk, és köszönet még egyszer mindenkinek, és örömmel várom a feszüléseket. Köszönöm szépen, biztos úr. Tanaszeszk úr, a második előadó. Köszönöm szépen. Elnök asszony, először is szeretném hangsúlyozni, hogy eh, a bizottság javaslatát nagyon jónak tartom, amikor arról szól, hogy különbséget tegyünk az emberi és az állati gyógyászati készítmények között, hiszen itt különleges helyzetről van szó. Van egy új rendelet az állatgyógyászati készítményekről, Grosztet asszony is bemutatta ezt, és pedig a 2000 4-es, 726-os rendeletről van szó. Azonban itt van néhány terület, amely javítandó. Most röviden utalnék azokra a cikkekre, amelyek az új rendeletben megváltoztatásra kerülnek. Az Európai Gyógyszer Ügynökség marad az engedélyezési főszerv az emberi és állati gyógyászati készítmények tekintetében. A jelentésben garantálják, hogy az átdolgozott rendeletnek meg kell felelni az új költségvetési rendtartásnak is, hiszen itt az ügynökség költségvetéséről van szó. A különféle finanszírozási források megmaradnak, amelyekből az ügynökségek munkája finanszírozódik. Az Envi szakbizottságban nagy többséget kapott ez a javaslat. És a díjak tekintetében is sikerült megállapodni azon díjak, amelyeket az ügynökség kér bevizsgálásért. És nagyon fontos a farmakovigilancia megfelelő módon történő figyelembevétele is. Tehát az Európai Gyógyszerügynökség többi ügynökséggel való együttműködése alapvető fontosságú. Ez az együttműködés esetleg javítható, és a tudományos ismeretekkel elsősorban tudományos ismeretekkel javítható. Az élelmiszerek természetesen prioritást élveznek, és az élelmiszer biztonság is nagy szerepet játszik. Európai és nemzeti hatóságok, illetve hatáskörök keverednek. Társ előadóként szeretnék köszönetet mondani Rosszett asszonynak, és szeretnék gratulálni a jelentéshez. Egy nagyon jó, súlyozott jelentést kaptunk, amely jelentősen hozzájárulhat az állatgyógyászati készítmények helyzetének tisztázásához. Például nagyon fontos az ellenőrzött antibiotikum használat, azonban nagyon fontos itt a kutatás és fejlesztés finanszírozása is. Az állatgyógyászati készítményekhez való hozzáférés. Ezen kívül nagyon fontos az, hogy az állatorvosok nagy terapeutikai kínálattal rendelkezzenek. Tehát nagyon fontos az, hogy a kisebb piacok is megfelelő gyógyszerekhez jussanak jobb engedélyeztetési eljárásokra van szükség, és világosabb kiskereskedelmi értékesítési szabályokra is szükség van. Most szeretnék a táv kereskedelmre is utalni a pszichotropikumok és antibiotikumok esetében. Tehát itt a hormonokra is ható készítményekről van szó. A bizottság iránymutatásokat publikált melyek segítségével a tagállamok a vényköteles gyógyszerkészítmények esetében segítséget kaphatnak. Az antibiotikumok az állatok esetében is alkalmazhatók, de nagyon fontos az antibiotikumok ellenőrzése a gazdaságokban is. Megfelelő antibiotikum politikára van szükség a gazdaságoknál is, és megfelelő előírásokra. A normáknak pedig európaiaknak kell lenniük. Nagyon fontos az antibiotikum rezisztencia ellen fellépni. És itt az európai és a nemzeti hatóságok együttműködése fontos. Tehát nagyon fontos a fogyasztók és a tenyésztők együttműködése is. Köszönöm. Köszönöm szépen. Az Agri szakbizottság nevében Szelimovics úr kap Köszönöm szépen. Azzal szeretném kezdeni, hogy köszönetet mondok ezért a kiváló munkáért, kiváló együttműködésben volt részünk. Több mint 1100 eh, módosítót kaptunk, és eh, nagyon jó kompromisszumos javaslatokat tudtunk ezek alapján létrehozni. Ez a anyag nem csak az állatok egészségét segíti elő, hanem a közegészségügyet és a környezetvédelmet is előmozdítja. Nagyon örülök annak, hogy kemény feltételeket szabtunk az antibiotikumok alkalmazása esetében. Nagyon fontos az, hogy ne legyenek csoportos kezelések antibiotikummal. Nagyon fontos az, hogy pontosan tudjuk, hogy ki rendelhet vényre antibiotikumokat, tehát hogy csak is az állatorvosok, ez nagyon fontos. Nagyon kiegyensúlyozott ez a csomag, figyelembe veszi a fogyasztók érdekeit, figyelembe veszi az ipar érdekeit, a gyógyszeripar érdekeit, és a generikus gyógyszereket is említi, amelyekkel esetleg kiválthatók az antibiotikumok. Hogyha megszavazzuk, akkor sokkal hatékonyabb állategészségügyet érhetünk el, sokkal hatékonyabb állatgyógyászati készítményeket, amelyek nem fenyegetik sem a környezetet, sem az állatok, sem a mi egészségünket. Remélem, hogy a többi kolléga is megszavadja. Nagyon szépen köszönöm. Köszönöm szépen. Az Agri nevében Polcsák úr kap szót. Köszönöm szépen, elnök úr. Elnök asszony, csak egy percem van, ezért az Európai Gyógyszerügyi Hivatalról szeretnénk beszélni. Köszönöm a jelentéstevének, amiért a szakbizottságunk jó néhány módosítóját elfogadta. Annak azonban a bizottsági javaslattal kapcsolatban strukturális jellegű aggájaim, konkrétan az Európai Ügynökség felé fizetendő díjak strukturális kialakítása kapcsán és hogy ezt valóban végrehajtási rendelet keretében belül meg lehet -e, le lehet -e szabályozni. Az ügynökség felé fizetett díjak kérdése olyasmi, amit az Európai Parlamentnek kellene egy döntési eljárásban jóvá hagynia. Tanaszeszkú úr jelentéséhez ennyit mondanék. Van néhány hivatkozás a rendeletben, amely az állatgyógyászati termékekre vonatkozik és szeretnénk eh, az Európai eh, Ügynökségnek a szerepét is tisztázni, és hogy hogyan lehet annak az eljárásait eh, központosítani. Nyilván ennek a szakterületnek a különleges vonatkozásait figyelembe kell venni, és a díjaknak megengedhetőnek, megfizethetőnek kell lenniük elnök. Köszönöm szépen, a frakció képviselői következnek. Csiri úr, kettő percben. Sí, grazie. Köszönöm a szót, tisztelt elnök asszony. Először is köszöntet szeretnék mondani a kollégáknak, főleg Grosztet asszonynak, aki tényleg nagyon fontos munkát végzett a szakbizottságban, rengeteg volt a módosító indítvány, de úgy gondolom, hogy sikerült végül is egyensúlyt teremteni és jelentős kompromisszumot kötni. Úgy gondolom, hogy amit meg kell jegyeznünk, az az, hogy itt most nyilvánvalóan új szabályokra, rendeletről beszélünk, és amikor az ember ezt hallja, azonnal attól fél, hogy úristen, már megint új szabályok vannak egy olyan ágazatban, ami már sajnálatos módon túlságosan bürokratikus, erről, ez az, a mezőgazdaság, a gazdák területe. Ezzel szemben pontosan az ellenkezője történik. Itt azért van új szabály, mert ott a helyszínen ellenőriztük azt, hogy nem akarjuk tovább bürokratikussá tenni a rendszert, hanem a szabályzat inkább harmonizál európai téren. Úgyhogy itt nem szabad elfeledkeznünk arról, hogy amikor a gazdákról beszélünk, például nem szabad elfeledkeznünk a tejágazatról Olaszországban, de nem csak Olaszországban, hanem más európai országokban is most már egyszerűen drámai helyzetbe kerültek. Úgyhogy valamilyen módon segíteni kell ennek az ágazatnak. Főleg azért, mert az új normák végül is új szabályokat hoznak mindenki számára egész Európában. És mindenki, akinek tejet kell termelnie, ugyanolyan szabályok vonatkoznak majd rájuk az állataikra. Tehát ugyanúgy tiszteletbe kell tartani őket és hogyha valaki például olcsóbb tejet állít elő, akkor például nem is, figyel, nem is veszik komolyan Olaszországban. Úgyhogy úgy gondolom, hogy ez így előnyt jelent, és főleg egy utolsó jelzés, hogy nem hagyjuk egyedül, nem hagyhatjuk egyedül a gazdaságainkat, támogattunk el őket, mert nagyon nehéz és kemény munkát végeznek. Köszönöm. Elnök, köszönöm szépen. Kadenbach asszony következik, másfél percben parancsoljon. Tisztelt elnök asszony, biztos úr, ezen a héten már döntöttünk az állategészségügyi jogszabályról, amely lényege az, hogy az állatvédelem, az állategészségügy és a biztonság hogyan függ össze. És arra következtetésre jutottunk, hogy az állatgyógyászati készítményeket, főleg az antibiotikumokat korlátozni kell. Nagyon hálás vagyok azért, hogy sikerült kompromisszumokat kidolgoznunk, hiszen a lényege az, hogy tudjuk, hogy szükséges, hogy az állat egészségügyet és az ember egészségügyet a gyógyszerek tekintetében egymással összhangba hozzuk. Hiszen állatbetegségek igenis átvihetők emberekre. És vannak természetesen olyan gyógyszerek, amelyek vagy állatokra, vagy emberekre vonatkoznak. Azonban nagyon figyelnünk kell arra, hogy itt ne a pénzügyi érdekek álljanak előtérben, tehát hogy ne akkor írjanak fel állatgyógyászati készítményeket, antibiotikumokat, amikor ez valakinek pénzt hoz a zsebébe, hanem akkor, amikor elkerülhetetlen. Nagyon fontos, hogy a hozzáférés is lehetséges legyen. Ez pedig innovációval érhető el. Így az antibiotikum rezisztencia elleni küzdelmet is újabb szintre vihetjük, és pedig az állatgyógyászati készítmények szintjére. Meg vagyok győződve róla, hogy megfelelő úton vagyunk, és remélem, hogy széles többséget kapunk a szavazásnál. Köszönöm. Piecha úr, kettő percre. Dziękuję bardzo, pani przewodnicząca. Raport e, pani Grosset i pana Tanaszewskiego. Köszönöm szépen. Grosztet asszony és Teneszeszkú úr jelentését üdvözlöm. Én is pozitívan értékelem azt a légkört, amelyben a kompromisszumos megoldásokat megkerestük. Úgy gondolom, hogy nagyon fontos volt az a munka, amelyet elvégeztünk, nem csak az állatbiztonság, állategészségügy kérdése bonyolult ügy, hanem az emberegészség megvédése is az élelmezés biztonság is, és a környezetvédelem is. Úgy gondolom, hogy a biztonságot elsődleges prioritásként kezd, kell, e, kell kezelni, és ennek ugye sok vonatkozása van, biztonságos gyógyszerek az állatok számára, biztonság, amelyek az e, emberek számára is biztonságosak, azok számára, akik használják ezeket a gyógyszereket, és egyúttal az emberi e, paciensek E, számokra e, számára is biztosnak kell lenni, e, biztonságosnak kell lenni ezeknek a gyógyszereknek, így hiszen küzdenünk kell az antibiotikum rezisztencia ellen. Nyilvánvalóan különbséget kell tennünk a kezelés és a megelőzés között. A dokumentum tiltja az antibiotikumok megelőző célú felhasználását, és ez így rendben is van. Nagyon sok jogi vonatkozási szabályoztunk, így például a gyógyszer forgalmazása kapcsolatos engedélyeket és a gyógyszerreklámozás kérdéseit. Ezek fontos rendelkezések számomra nem csak az állategészségügyi termékre vonatkoznak el ezek, hiszen Például a termékek internetes reklámozása óriási kihívás jelent, figyelembe kell vennünk az adatvédelem kérdését is, hiszen a nem megfelelő szabályozás itt visszafoghatja az egyébként szükséges innovációt, újítást. Orvosként van eltérő véleményem is, egy vonatkozásban nem tudok egyetérteni azzal, hogy bizonyos módosítók hivatkoznak a homeopatikus gyógyszerekre. Én úgy gondoltam, hogy az ideológia itt uralkodik, vagy lenyomja úgymond a tudományt, hiszen a tudomány semmiféle szigorú bizonyítékokat nem tudott előállítani az a kapcsolatban, hogy a homeopátiás szerek működnének. Nem gondolom, hogy az állatokkal a placebo hatás működne. Zani. Szanyi úrtól kap kék kártyát, hogyha elfogadja. Elfogadja? Igen. 30 másodperc akkor a kérdezőnek. Köszönöm szépen a lehetőséget, elnök asszony. Jó magam is, képviselő úrt megnyugtatom, jó magam is eh, nagyon nagyon alapos és szép munkának tartom amit a szerkesztők csináltak. Eh, inkább a jövő vonatkozásában szeretnék önnek egy kérdést föltenni hogy vajon ön tudná e támogatni azt hogy az európai parlament a jövőben később eh, egy közelebbi együttműködést dolgozzon ki az európai ügynökséggel gy benne lennénk eh, a folyamatban is és nem csak időről időre ellenőriznénk. köszönöm szépen! instytucje na dzisiaj, drogi kolego, są. Nos, mindkét intézmény, mind az Európai Parlament és az ügynökség már most is részei az eljárásnak, a folyamatnak. Értem az bizonyos értelemben, hogy valamiféle közös hangot kéne találni az állategészségügyi és az emberi egészségügyben használt gyógyszerek tekintetében. Azonban nagyon sok országban vannak olyan hatóságok, amelyek mind a kétfajta termékkel foglalkoznak. Nyilván egyértelmű, hogy a valóságban az a helyzet, hogy ezek a szerek egymással is együtt hatnak. Meissner asszony, köszönöm. Én is szeretnék köszönetet mondani Tanaszeszku úr és Grosset asszony személyében. Ezzel a jelentéssel javulhat az állatgyógyászati készítmények helyzete, és előbbre jutunk az antibiotikum rezisztencia elleni küzdelemben is. Egyrészt azért, mert a Tanaszeszku jelentés szól a humán és állatgyógyászati készítményekről, tehát a Lisszaboni szerződéshez is lehet közelíteni. És nagyon fontos az, hogy az Európai Ügynökség eh, díjai is megfelelő módon tevődjenek össze. Grosszet asszony jelentésében kiemelném, hogy eh, az a helyzet, hogy eh, egészen pontosan külön kell választani a megelőzést, a kezelést és az utógondozást. Tehát megelőző céllal nem lehet alkalmazni antibiotikumot, mondjuk akkor, hogyha egy állatot megműtenek de az antibiotikumot csak is a közvetlen kezelés során lehessen használni, és csak is állatorvosi rendeletre. Tehát eh, a antibiotikumok az ember esetében prioritásként alkalmazandók. De például, hogyha valamelyik tagállam nem megfelelően használ bizonyos állatgyógyászati készítményeket, akkor elképzelhető, hogy eh, humángyógyászati készítményeket is lehet állatoknak adni, azonban alapvetően azt a készítményt kell alkalmazni, ami egy bizonyos betegségre megfelelő. Nagyon fontos, hogy homeopatikus eszközöket is engedélyezenek, hiszen sokáig vitázhatunk azon, hogy most tudományosan igazolt, nem igazolt a homeopatikus készítmények hatása, de mindent meg kell engedni, hogy az állatokat úgy kezeljük, hogy ne növekedjen az antibiotikum rezisztencia. Köszönöm, különen asszony, másfél percre. Tisztelt elnök asszony, először is szeretném megköszönni az előadóknak és minden kollégámnak ezt a kiváló együttműködést, amelyben részünk volt. Amikor az állatgyógyászati készítményekről beszélünk, akkor automatikusan az antibiotikumokról is beszélünk. És emlékeztetni szeretnék arra, hogy az állatgyógyászati készítmények hozzáféréséről is szó van, administratív terhekről, innovációról és a piac működéséről. A jelentésben olvashatjuk, hogy világos feltételeken lehet vényre rendelni, illetve árusítani ilyen gyógyszereket. A bizottság eredeti javaslatában azonban a tagállamok szerepét csökkentették volna bizonyos készítmények tilalma esetében. Ez gyengítette volna például Finnország helyzetét. De amikor a szakbizottságokban megtárgyaltuk ezt a dolgot, akkor sikerült megoldani a kérdést. És most lehetséges a nemzetállamoknak szigorúbb nemzeti szabályozást alkalmazni. Az északi államokban eh, csak vényre lehet rendelni mikro eh, antibiotikumokat, és eh, szerencsére a finn húsban, a finn tejben nincsen antibiotikum nyom. Tehát jól megöldöttük ezt a goldot. Azonban azon is gondolkozzunk, hogy eh, az állategészségügy kulcsa a megfelelő tartásban rejlik. Emlékezhetnék arra, hogy a jól gondozott egészségek, állatok nem lesznek olyan gyakran betegek. Köszönöm. Köszönöm. Heusling úr, másfél percre. Köszönöm. Én is szeretnék köszönetet mondani az előadóknak, kiváló munkát végeztek, és nagyon jó volt az együttműködés. A bizottság javaslatát jelentősen javítottuk. Úgy gondolom, hogy arra is utalnunk kell, hogy az állatokat kezelni kell. Tehát rengeteg antibiotikum van, szerintem kétszer annyi antibiotikum van, mint a humán orvostudományban. Ez nem fogadható el. Itt van az antibiotikum rezisztencia és 26 ezer állat pusztul el antibiotikum rezisztencia miatt Európában. Tehát ezt a helyzetet nem lehet így fenntartani. Nagyon fontos a megelőzés. És az egészségesek, az egészséges állatok akkor kapnak betegséget, ha nem tartják őket megfelelően. Tehát a tartás feltételeit is javítani kell, és akkor nem lesz olyan nagy szükség antibiotikumra. Nagyon fontos. Szólnunk kell a tartalék antibiotikumról is, hiszen ez maradjon humán gyógyászati készítmény. Itt nincs kompromisszum. És az adatok esetében is hatékonyabbnak kell lennünk, hiszen az adatkezelés nem megfelelő. Nagyon fontos az, hogy az antibiotikumok előállításánál is vegyük figyelembe már a környezetvédelmi szempontokat. Az ECRS kolléga sajnos már elment, de nem szabad diszkriminálnunk a homeopatikus szereket sem. El kell ismernünk ezeket egyenrangú készítményeknek, és a homeopatikát kell itt előnyben részesíteni, hiszen az antibiotikumokat szeretnénk visszaszorítani. Köszönöm. Köszönöm szépen. Pedicini képviselő, másfél perc a következő. Köszönöm a szót, elnök asszony delphi elviben elfogadott szöveget jónak tartom. Köszönet Grosztet kollégának, aki minden frakciót összefogott, hogy a bizottsági javaslatot javítsa. Már hallottuk, hogy a javaslat fő célja a versenység, az inno- a versenyképesség, az innováció ösztönzése, és főleg a belső piaci javítása. Azonban ami az állategészségügyi kérdéseket illeti, az elsősorban a közegészségügy és az állati jólét javítása a cél. Az antibiotikum rezisztencia nagyon fontos dolog az állategészségügyben is. Ezért rendkívül elégedettek vagyunk, mert az antibiotikumok használata csak a beteg állatokra korlátozódik. Mindazonáltal véleményünk szerint új, hatékony antibiotikumok megtalálása az állati célra előállított gyógyszerek előállítóinak monopóliumát letörni célzott. 10-ről 18 évre növeltük, 14-ről 18 évre növeltük az információvédelmi időszakot. Nagyon fontos ez, hiszen a belső piacon csökkennek az árak. Az emberi egészségre ugyanis az állati célra felhasznált gyógyszerek nem föltétlenül jó hatással vannak. Köszönöm szépen! Dornánó asszony másfél percben. Köszönöm tisztelt elnök asszony a szót. Hosszas tárgyalásokat követően, amelyet kolléganőnk Frances Gostet vezetett, köszönet neki ezért a munkáért és, keres, és a konszenzus kialakításáért. A kompromisszumok ellenére azért néhány fenntartásom van. Először is azon állatok, amelyek klikai kísérletben vettek részt, nem szabad, hogy bekerüljenek az élelmiszer láncba. Hiszen egyébként további kockázatot jelentenek, és ezt nem szabad fenntartanunk az láncban. Az állategészségügyi gyógyszereket jobb keretek közé kell szorítani. Nem szabad interneten ári, árulni vényköteles gyógyszereket, és ezt szerintem hangsúlyozni kell. Két ágazati pillérre kell itt támaszkodni, az állatorvosokat támogatni kell, hiszen nekik köszönhetően csökkentettük Franciaországban főleg az antibiotikumok felhasználását. Aztán, ami az állataink minőségét illeti, Vigyáznunk kell a hamisításra, illetve az ellenőrzés hiányára. A, ha nem állatorvosok kezelnek állatokat, és ezeknek a húsát értékesítik, ezt nem vagyok hajlandó elfogadni, hiszen voltak már ilyen példák, és ennek következtében rendkívül negatív következményeket kellett elszenvednünk, tehát vigyázzunk továbbiakban erre a területre. És köszönöm szépen, Líze úr következik kettő percben. Köszönöm szépen, elnök asszony. Biztos úr, kolléganő kollégák, én is szeretnék köszönetet mondani mindkét előadónak, főleg François Krosztetnek, és szeretnék egy bókot is küldeni a címére, hiszen egy roppant átfogó műszaki, technikai anyag, és biztos kézzel oldotta meg. Nagyon jó jelentésről van szó, nagy többséggel fogjuk megszavazni. De szeretnék utalni most az antibiotikum rezisztenciára, hiszen a bizottság és a WHO adatai értelmében évente 25 ezer ember hal meg, mert az antibiotikumoknak már ellenállnak, és semmi nem segít rajtuk. Az állategészségügyben ugyanez van. Sok mindent elmondtak már, szeretném megkérni a bizottságot és a tanácsot is, hogyha trilógus folytatunk, hogy a 245-ös és a 246-os módosítót nézzék meg. Hiszen nem csak az antibiotikum mok listázásáról van szó, hanem konzekvensnek is kell lennünk, hogyha például egy tenyésztő sokkal több antibiotikumot alkalmaz, mint a többiek, akkor oda kell figyelni. Hiszen nagyon sokan megelőző módon szeretnének eljárni az állattenyésztők is, mert előre odaadják az állatoknak az antibiotikumot. Tehát ezt mindenképpen el kell kerülnünk egész európai, összeurópai fellépésre van szükség. Még, az, még a humán orvostudományról, hogyha 25 ezer ember évente meghal, akkor meg kell nézni azt, hogy hogy kezelik őket. Nézzük meg, hogy milyen rendelési praxis van. A kórházakban a higiénia nem tökéletes, nagyon bőkezűek az orvosok az antibiotikumok felírásával. Sajnos nincsen elég sok modern antibiotikum. Éppen ezért a 22-es módosítóra is utalnék, hiszen nem csak az állatgyógyászatban, hanem a humángyógyászatban is szükségünk van itt újabb konkrét javaslatokra. Köszönöm szépen. Köszönöm. Borzan asszony, másfél percre. Köszönöm szépen. Kedves kollégák, kiváló kollégák, ez a rendelet olyan ügyeket szabályoz, amelyek ezeknek a termékeknek a forgalmazását érintik. Én leginkább a mikro, az antibiotikum rezisztenciával kapcsolatban szeretnék beszélni. Az állategészségügyi ágazatban ugye vannak olyanok, amelyeket adott esetben emberi felhasználásra is lehet szánni. Ehhez, ahhoz, hogy ez működjön, ahhoz vissza kell vonni a piacról azokat az antibiotikumokat, amelyeket már forgalmaznak. Fontos, hogy ezeknek a forgalmazását a megfelelő szakmabeliek által kibocsátott vényhez kössük, és fontos betiltani az antibiotikumok online forgalmazását. Az emberek és az állatok egészsége egyre inkább összefüggnek az intenzív gazdálkodás következtében tehát már egy ideje halljuk a vészhangokat, és a jövőbeli generációk nem fogják majd érteni, hogy miért tettük tönkre az egyik legnagyobb tudományos eredményt a profit érdekében. Zárásképpen úgy gondolom, hogy ez a javaslat jól meg lett tervezve, és hozzájárul mind az állatok, mind az emberek egészségének a fejlesztéséhez, javításához. Elnök, köszönöm szépen, Girling asszony egy percben. Thank you, Madam President. Köszönöm, elnök asszony. A parlamenti vita nagy része és a közvéleménnyel való párbeszéd nagy része is az antibiotikum rezisztenciával függött össze profilaktikus megelőző jellegű eh, használat eh, különösen fontos eh, téma volt, azonban szerettem volna külön köszönetet mondani az jelentéstevőnek és az aránykötéstevőknek, amiért odafigyeltek a brit véleményekre, hogy megfelelő végzettségű szakemberek írják elő, írják fel a a, a, ezeket a szereket, de ebben lehet eltérés a különböző országok között, különösen e, fontos számomra, hogy a népszavazás e, körüli hangulatban ez a rugalmasság, e, ez, ez szerintem E, A betiltásra vonatkozó kérdéskör veszélyes precedens lenne, több mint 90 termeket érintenek, nem különbséget kell tennünk a genetikai módosított növények és a genetikai szerek között. Hogy te képviselő egy percben? Dank u wel, voorzitter. Beste commissaris, beste collega's. Voorspellingen van de OECD. Köszönöm. Az OECD azt mondja, hogy az antibiotikumok alkalmazása világméretekben 67%-a növekszik egy generáció alatt. Tehát ez azt jelenti, hogy az állat és a humángyógyászati területen is lépnünk kell. Nem lehet megelőző módon antibiotikumokkal kezelni állatokat. Sokkal több kutatásra is van szükség új antibiotikumok, új gyógyszerkészítmények azonosítása érdekében. Minden lehetőséget meg kell ragadnunk az állat és a humángyógyászat tekintetében is jobb technológiára van szükség. Tehát például a korbetegek géntechnikai kezelése is lehetséges az inzulin helyettesítésére. Az állati és az emberi egészségügy számára is több kutatásra van szükségünk. Köszönöm, Viegas ez a rendelet pozitív aspektusokat tartalmaz, biztos gyógyszereket szeretnénk, szeretnénk a gyártóknak is biztonságot nyújtani, és ami a generikus készítményekre vonatkozik, nagyon jó dolgokat mond róla a jelentés. Gondoljunk például a multinacionális vállalatokra, amelyek csak is a profitjuk érdekel. Ezen kívül tovább is mehettünk volna, például a decentralizációval, hiszen vannak kisebb országok, vannak nagyobb országok, éppen ezért fontos, hogy bizonyos helyzeteket is figyelembe vegyünk. A biztonságnak kell figyelmünk középpontjában állnia. Azonban ezt a biztonságot nem érhetjük el csupán erendele segítségével, hanem ott kell a dolgot megragadni, ahol a problémák rejlenek. Tehát például a kisebb gazdaságoknak. Köszönöm. Scott Gátó, képviselőasszony, egy perc. Köszönöm. Az antibiotikumok és a gazdaságok közötti kapcsolat és az antibiotikumok növelése Donaldson szerint az Egyesült Királyságban oda vezetett, hogy hogyha nem megfelelően használjuk az állatokban az antibiotikumokat, a betegek is meghalnak. Az antibiotikum rezisztencia rendkívül fontos terület, ezért az európai politikusoknak szigorú szabályokat kell hozniuk a gyógyszerek alkalmazására. Ha egy állat beteg, mi a helyzet? Adható a gyógyszer a többi állatnak is, hogyha esetleg megkaphatják ezt a betegséget? nem szabad rutinosan használni az antibiotikumokat, mivel zöldek vagyunk, nem szeretnénk antibiotikumokkal kiváltani a jó állattenyésztési gyakorlatot hiszen ha nem megfelelően alkalmazzuk őket, sokkal könnyebben terjednek a betegségek a kevésbé intenzív állattenyésztés jobb az állatoknak is, és csökkenthető az antibiotikumok felhasználása. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen, Réda asszony, parancsoljon egy percben. Elnök asszony, mi úgy gondoljuk, hogy felelősségteljes felhasználása a gyógyszereknek az Egyesült Királyságban rendkívül fontos. Főleg az olyan gyógyszerekre gondolok, amelyek az állatok esetében történik, ahol a gazdák az élelmiszerbiztonságot, az állati jólétet tudják biztosítani. Mindazonáltal nem hiszem, hogy az állattenyésztők, hogy az állatorvosoknak a teljesítmény növelés kell, hogy a célja legyen. Szerintem főleg az antibiotikumok esetében teljesen kell eljárni, engedélyezési feltételeknek megfelelően. A jelenlegi ö, szabályozás, amely 2001-2004-ben lett hatályos azonban, az Egyesült Királyságban több problémát okozott, főleg mivel nagyon drágák a gyógyszerek, magas az administratív teher, amelyet Brüsszel kényszerített ránk. Ezért üdvözöljük az új kereteket a szabályozás érdekében, a UKIP úgy gondolja, hogy csak az Egyesült Királyság szabályozhat ezen a területen, majd, hogyha kiléptünk, így is lesz. Köszönöm szépen. Köszönöm, Gárdini asszony, másfél percben. Köszönöm a szót, elnök asszony. Én is szeretnék köszönetet mondani az előadóknak, Grosted asszonynak, a fantasztikus munkáért, azt hiszem, hogy sokan elmondták már, Lizel korega is, és mások is de én most egy másik aspektusra szeretnék koncentrálni. Azt gondolom, hogy a holnapi szavazás első lépés lesz a gyógyszerek európai szintű jóváhagyása érdekében. És ami a módosítókat illeti, ha megszavazzuk őket, akkor jelentősen csökkenni fog, és ennek örülök, azok az időintervallumok, amelyek egy új gyógyszer engedélyezése, illetve egy adott ország döntése között eltelnek. Hiszen az új gyógyszerek esetében ez fontos. 24 28-szor kell a jelenlegi helyzetben bebizonyítani, hogy megfelelő a gyógyszer. Drámai eset főleg a mellrák kezelésére használt gyógyszer, hiszen az alap gyógyszerek listájára fel kell tenni, és minden országban hozzá kellene tudni férni világszerte, de ahhoz, hogy ez így is legyen, el kell, hogy teljen tíz, vagy még több év is. Úgyhogy nagyon remélem, hogy ezt a nehézséget le fogjuk tudni majd küzdeni. Köszönöm szépen. Köszönöm. Melior asszony következik egy percben. Köszönöm szépen, elnök asszony. Tisztelt biztos úr, hölgyeim és uraim. Ma egy nagyon fontos rendeletről vitázunk, és nagyon sok mindent elmondtak már a kollégák a legfontosabb pontról is, az antibiotikumokról. Elmondom. Az antibiotikum igazából eh, nem helyettesíti a rossz állattartást. Ezt kell itt feketén-fehéren leírnunk és betartatnunk a tenyésztőkkel. Az a tartalék antibiotikumot eh, pedig eh, a humán orvostudomány számára kell fenntartani. Nagyon fontos az, hogy itt egy megfelelő monitoringot is elrendeljünk, és az összes tagállam számára írjuk elő, hogy az antibiotikumok használatát igenis be kell jelenteni. Örülök, hogy ezt sikerült elérnünk, és szeretném megköszönni mindkét előadónak, hogy a gyógyászati készítmények környezeti hatásairól is írtunk, a gyártástól egészen a felhasználás utánig. Köszönöm szépen még egyszer, és úgy gondolom, hogy nagy lépést tettünk egy fontos ügy érdekében. Köszönöm. Belder úr, egy percre. Ja, dank u wel mevrouw de voorzitter. Als ECR... Eh, e Kedves kollégák, köszönöm elnök úr. Árnyékjelentéstevőként az Alkrészak Bizottságban az ECR részéről. Különösen fontos jelenségen tartom ezt az állatgyógyászat tekintetében. Fontos, hogy jó jogalkotási keretrendszerünk legyen, amelynek segítségével úgy gyógyszereket tudunk kidolgozni az állatok kezelésére. Egy olyan adatvédelmi időszakra van szükség, amely megfelelő, hogy jelentéstevő is elmondta. Ezen kívül az adminisztratív terheket megfelelően kell csökkentenünk annak érdekében, hogy a decentralizált piacokra engedélye rendelkező hatékony működő cégeknek a lehetőségeit ne korlátozzuk. Az antibiotikumok megelőző jellegű használata óriási program, amivel szemben együtt kell fölvennünk a küzdelmet. Ezt a hang, szöveg hangsúlyozza. Tudom, hogy az antibiotikumok használata bizonyos tagállamokban csökkent, ezt, ezt is üdvözlöm. Úgy gondolom, hogy ezt célként is meg kell határoznunk, hiszen lehet, hogy mindent meg kell tennünk annak érdekében, hogy eredményes politikáik legyenek, amelyek eredményt hoznak. Köszönöm, Féderlei úr, egy perccel. Nagyon szépen köszönöm, elnök asszony. Nagyon sokan, nagyon sokáig harcoltunk ezért a dologért. Az előttem szóló kollégák, Marit Paulsen is a liberális pártból kifejezte. Már a 90-es években elkezdtük ezt a harcot. Amikor az európai hozzáadott értékről beszélünk, akkor egyetértek az előttem szólókkal, bármely pártot is képviseljenek, hiszen eh, most emlékeztetnék eh, a Medicated Feed Act-re is. Nagyon fontos az, hogy őrizzük meg a legfontosabb eszközünket, ami rendelkezünkre áll, az antibiotikumot, hiszen az antibiotikum lehetővé teszi azt, hogy például a tüdőgyulladás már nem egy halálos betegség. Azonban a mezőgazdaságban az antibiotikumoknak más a szerepe. Nagyon fontos az, hogy ezt tudják a tenyésztők is, hogy az antibiotikum máshogy működik az állatok esetében, mint az emberek esetében. Köszönöm szépen még egyszer, Grosztet asszony, kiváló munkát végeztél. Thank you. Köszönöm. Linz úr, másfél perc. Biztos úr, elnök asszony, kolléganő kollégák, Először is szeretnék köszönetet mondani az előadónak, François Grostetnek, nagyon jó jelentést készített. Kolléganő kollégák, a hatékony állatgyógyászati készítmények hozzáférhetése nagyon fontos. És nagyon fontos az antibiotikum rezisztencia elleni küzdelem. Remélem, hogy a jelen jelentéssel bátorítjuk a vállalatokat is, hogy további kutatásokat folytassanak, és nagyon csökkentjük az antibiotikumok alkalmazását. A lehető legkisebb minimumra csökkentjük a, megalázó, a, a megelőző jellegű antibiotikumos kezelést. A tenyészállatokat komplementer terápiákkal is lehet kezelni. Itt például szóltak már a homeopatikus gyógyszerekről. A homeopatikus gyógyszereket eh, én egy kicsit máshogy látom, mint az ECR-es kolléga. Az antibiotikum rezisztencia ellen a homeopatikus gyógyszerek, készítmények nagyon jó alternatívát nyújthatnának. Tehát én eh, minden esetre közös fellépésre van szükség eh, ezzel a rendelettel és a idevágó egyéb rendeletekkel. Tehát üdvözlöm a jelentést, üdvözlöm a rendeletet, és az állatorvosok szerepét is növeljük, hiszen az állatorvosok szerepe most felelősségteljesebb lesz. Köszönöm. Köszönöm szépen. Güteland asszony, egy percre. Köszönöm szépen, elnök asszony. Az antibiotikum rezisztencia óriási probléma a természet és az emberiség számára is. Éppen ezért megfelelő irányba mutat ez a jelenség. Azok a gyulladások, amelyeket baktériumok okoznak, nagyon nehéz kezelni. Tehát nagyon fontos az, hogy a kisgyermekek, az idősek sokkal inkább kivannak téve a fertőzéseknek. Tehát európai szinten nagyon hatékony szabályokra van szükség, hogy az antibiotikum rezisztencia ellen fellépjünk. Emberek és állatok esetében is. Európának világos szabályokra van szüksége. Nagyon fontos az, hogy ne kezeljék az egészséges állatokat megelőző módon antibiotikummal. Csak is a beteg állatoknak lehessen antibiotikumot adni. Tehát ez a jelentés jó irányba mutat, de nagyon fontos az is, hogy az antibiotikumot helyre tegyük, tehát ne alkalmazzuk megelőző kezelésbe. Köszönöm. Thank you. Köszönöm. Pilar Ajuzó képviselő másfél percben. Köszönöm szépen. Biztos asszony, én is szeretnék gratulálni természetesen meg képviselőtársamnak, osztálytasszonynak kiváló együttműködési hangulatban. Tehát ez a munka igen nagy támogatással, támogatást élvez. Nyilván ebben a rendeletben is vannak különböző gyógyító, kontroll és, és profilaktikus megelőző felhasználások vannak. Fontos, hogy legyenek minőségi garanciák és biztonsági eh, eh, garanciák, amit megfelelő információk az állatorvosok számára. Eh, vannak hasonlóan nagy fontosságú kérdések, a különböző betegséges, betegségek, illetve kisebb jelentőségű állatfajok betegségei tekintetében fontos, hogy az innovációt ösztönözzük, és végül nagyon fontos, hogy a, a az állatorvosok általi gyógyszer felhasználás olyan fajok esetében, amelyekre nem kifejezetten azokat fejlesztették egy gyógyszereket, szabályozottabb legyen, e, e, és ugyanis, ugyanígy lehetséges olyan emberi antibiotikumok használata az állatok esetében, de eznek is utolsó lehetőségnek kell lennie, utolsó e, szélsőséges helyzetben lehet csak erre sor keríteni. Elnök, köszönöm szépen. Sáde Móze képviselő egy percben. nem? Én is szeretnék köszönetet mondani a jelentéstevőnek. Kiváló munkát végzett. Maradéktalanul támogatom ezt a szöveget, amelyre hónap fogunk szavazni állatgyógyászati szerek témájában, és ez az első olyan alkalom, amikor komolyan foglalkozunk az EU jogalkotásban az antibiotikumokkal szembeni rezisztencia témakörében, hiszen évente rezisztens baktériumok által megfertőzött emberek tömegei veszítik el életüket. Úgyhogy a megfelelő irányba lépünk előre, egyre közelebb kerülünk az antibiotikumok megelőző jellegű felhasználatának betiltásához, csak a beteg állatokat lehet kezelni. Én szeretném, hogyha az állatorvosok nem forgalmazhatnák az állatuk felírt gyógyszereket. Ez most nem sikerült, remélem legközelebb sikerül. Mindenesetre ezzel a energiányaggal már jelentős mértékben tudunk küzdeni az rezisztencia ellen. One minute and a half. Voorzitter, commissaris, collega's, graag had ik ook de rapport... Elnök asszony, biztos, szeretnék köszönetet mondani azért a kiváló munkáért, amelyet elvégeztek. Fontos, hogy ez a piaci szervezetek, a piac szerveződést, a piac működését javítja. Az antibiotikumokkal szembeni rezisztenciával szembeni küzdelem mindenféleképpen azt igényeli, hogy megelező szerként ne használjuk ezeket a szereket. Be kell fektetnünk innovációba, új antibiotikumokba, mert a helyzet nagyon aggasztó. Mindenki egyetét abban, hogy az antibiotikumokat kevesebbet, kisebb mértékben kell használni, de azonban a teljes túl messzire menne. Úgy gondolom, hogy felelős és óvatos jövőtekintő alkalmazásra van szükség. Ez az anyag a megfelelő megközelítést tükrözi, betiltja a rutinszerű használatát eh, az antibiotikumoknak, ezért ez egy kiváló eh, javaslat, megítélésem szerint nem, nem olyan eh, helyzetet teremtünk, amely egyszerűen csak fokozza az antibiotikumokkal szemben rezisztencia problémáját hanem továbbra is használhatjuk az antibiotikumot, de csak akkor, amikor ez abszolút szükséges. A kivételek listáját az Európai Gyógyszerügyi Ügynökség feladata ennek a listának az elkészítések. Elnök, köszönöm szépen. Aguilera García asszony következik. Köszönöm szépen, elnök asszony. Én is csatlakozom azokhoz, akik a két jelentéstevőnek eh, gratuláltak, nagy munkát végeztek eh, Tanaszeszkú és Krosztát eh, képviselők figyelembe különösen a nehézségét ennek a problémakörben, és hogy nagyon is egy technikai jellegű, tartalmi jellegű, szakmai jellegű anyag. A gyógyszertartamú takarmányok Eh, foglalkozó munkám során elég sok közön volt az jelentéshez, és ezért nagyon is figyelemmel követtem ezt a munkát. Köszönet ezért a munkáért, ami munkákat is javítja egy olyan normatívára van szükség, amely adminisztratív módon is szabályozza az és gyógyszerokat, jövő héten pedig a Magyarországi Szakbizottság is szavazni fog hasonló ügyben, úgyhogy szeretném végül kiemelni, hogy mennyire fontos az a kérdéskör, hogy a kevésbé gyakran tartott állatokra vonatkozó gyógyszerek kérdéskör és szabályozásra kerül. Ez a mezőgazdasági szakbizottság érdekeit egy látásmódját is tükrözi. Még egyszer köszönet. Köszönöm szépen, most a spontán felszállások következnek. Kapaszon Luisa asszony az első köz. Parancsolja. Köszönöm szépen, elnök asszony a mikrobiotikumok, a szemeni rezisztencia nagyon fontos ügy, és minden lehetőséget meg kell teremteni arra, hogy küzdjünk ez ellen, minden intézkedést meg kell hozni, ahogy már mondtam. Ezért szeretnék gratulálni a jelentéstevőnek, mert a bizottsági javaslathoz képest sokkal ambiciózusabb anyagot készített, és kihasznált ezt a lehetőséget. Úgy gondolom, hogy nagy előrelépés ez ahogy említem, a problémát eh, szembeni küzdelmünket támogatja Európai Unió szinten 25 ezer ember veszíti életét, eh, eh, több mint 500 millió eurós 500 eurós költségre van egy szó évente, amelyet el lehetne kerülni. Úgy gondolom, hogy jó irányba haladunk ezen az úton, ezért én is csatlakozom azokhoz, akik köszöntet mondanak ezért a munkáért, tehát köszönöm. Elnök, e, e, Dubászé asszony következik. Euh, köszönöm a szót, tisztelt elnök asszony, gratulálok Grosszat asszonynak, tényleg nagyon nagy munkát végzett, nyitott volt, hogy az antibiotikumok rezisztenciáját korlátozni kell, mert tényleg egyre nagyobb a rezisztencia a baktériumokkal szemben. Tehát pozitív dolgok történtek, az interneten való értékesítés betiltása terén, a profilaktikus felhasználás terén, a metafilaktikus felhasználás vonatkozásában. Tehát akkor kell csak kezelni egy állatállományt, hogyha megbetegszik egy állat. Két-három dolgot azért fel szeretnék vetni tényleg az alternatívákat kell támogatni. Ha csökkenteni akarjuk az antibiotikumok használatát, ugyanakkor meg kell erősíteni, és itt Martinoszi kollega módosítóját támogatom, a homeopátiát. Kár, hogy erről nem beszéltünk, mert a fagoterápiás kutatást kell növelni hogy bizonyos baktériumokat ezek hogy tudnak meggyilkolni, itt a szalmonellával gondolok, nagyon sok esetében. Aztán az akvatikumokban használt antibiotikumok alkalmazása, mert egyre több lazacot tenyésztenek így, és erre is oda kell figyelni. Köszönöm szépen. Caputo úr parancsoljon. Köszönöm, tisztelt elnök asszony. A jogi keret az állategészségügyben alkalmazott gyógyszerek vonatkozásában javításra szorul, főleg a belső piacon az antibiotikum rezisztencia miatt. Hiányoznak az ösztönzők a kutatásra, a farmakovigilencia javítására. Ebben a jelentésben nagyon sok hézagot áthidaltunk. Mi a helyzet az antibiotikum rezisztenciával? A tagállamoknak figyelembe kell venni a bizottság által képviselteket, és nagyon sokban múlik a helyzet attól, hogy a profilaktikus felhasználattól eltérítsük az alkalmazókat. Mi a helyzet az emberi használatra szánt antibiotikumokat? kal. Itt még mindig szükség van intézkedésekre. Tehát az állati egészségügy, de az emberi egészség megvédése is célunk. Köszönöm szépen, Máriász úr, parancsoljon. Köszönöm a szót, tisztelt elnök asszony. Tehát arról van szó, hogy az állategészségügyi célra felhasználandó gyógyszereknek milyen engedélyeket adunk. Nos, ami a következményeket illeti, az emberi fogyasztásra szánt gyógyszereket és az állategészségügyben felhasználandó gyógyszereket ketté kell választani. Mások és mások ugyanis az igények. Az állategészségügy terén nagyon fragmentált a piac, beruházásra van szükség, hogy az engedélyeket egyik fajról a másikra kiterjesztessük. Egyébként az állatoknak szükségük van az antibiotikumokra, hogy a betegségeket ne adják át az embereknek. Ezért a gyógyszeriparnak garantálnia kell, hogy a piacra dobott gyógyszerek nem veszélyeztetik az emberek egészségét, vagy az állatok evészségét. A fogyasztásra szánt állatokra is oda kell figyelni, parancsoljon. Köszönöm szépen. Hálás vagyok, hogy jön egy rendelet, amely tesz valamit az antibiotikum rezisztencia ellen. Emlékeztetnék arra, hogy Németországban a pulykahús 88%-a anti biotikum rezisztencia csírákkal fertőzött. De hogyan tudjuk ezt betiltani? Hogyha mondjuk 200 ezer csirkét kezelnek antibiotikummal. Tehát lenne egy sürgős kérésem, hogyha holnap ezt a nagyon jó rendeletet megszavazzuk, akkor ne pihenjük ki magunkat a babírjainkon, hanem gondoljunk arra, hogy egy nagyon kemény harc lesz ezt a rendeletet megvédeni a külső támadásoktól. Köszönöm. Köszönöm szépen. Ez az utolsó felszólás volt a eye ban és most szeretném megkérni Andriukaitis, biztos, hogy szóljon hozzánk. Köszönöm szépen. Ennek asszony, kedves képviselők, már el már hallották, hogy hogyan magyaráztam el, hogy a bizottságodnak milyen szándékok állnak az új jogalkotás hátterében. Meghallgatva a képviselők véleményét, nagy érdeklődéssel, úgy gondolom, hogy fontos megállapodást elérnünk az új szabályokkal kapcsolatban annak érdekében, hogy az állategészségügyi, állatgyógyászati szerek hozzáférhetőbbé váljanak, Eh, egyúttal az antibiotikumok, eh, antimikrobiotikumok állatgyógyászati felhasználásával együtt járó emberi egészségügyi kockázatokat minél jobban csökkenteni tudjuk. További rendelkezések eh, szerepelnek ebben a javaslatban, ezek többsége pozitív, E, és nagyon nagy örömmel fogadom azokat a <clears throat> javaslatokat, amelyek a profilatikus és metafilatikus antibiotikum felhasználási módozatokkal kapcsolatos megszorításokra hivatkoznak. E, fontos, hogy csak egyes beteg állatokat kezeljünk, csak akkor, hogyha e, ezt az állatorvos konkrétan felírja olyan állatok esetében, amelyek, amelyek adott esetben nagy kockázatot jelentenek, nagy, nagy a kockázat annak, hogy megbetegszenek. A, úgy gondolom, hogy fontos, hogy <clears throat> ugye sokan említették is az innováció kérdését, az új innovatív kezelési módozatok használata rendkívül fontos valamennyiünk számára az állat egészségügyi szerekhez való hozzáférés, az rezisztencia ellenek küzdelem, a közegészségügy megvédése nem ellentmondó célok. Az innováció a legfontosabb eszközünk arra, hogy a közegészséget meg tudjuk védeni. Biztos vagyok abban, hogy részletesen meg kell majd vitatnunk számos más ügyet is, például a, az üzem szintű adatgyűjtés rendszerért ilyen, ahol további administratív terheket jelenthet ez a rendszer, de meggyőződésem, hogy a az Európai Parlament által elvégzett kiváló munka alapján el tudjuk érni a közeljövőben azokat a célokat, amelyeket magunk elé tűztünk. Még egyszer szeretnék köszönet mondani Gostet asszonynak és Tomaszeszko úrnak, e kiváló munkát végeztek és azt gondolom, hogy itt az ideje, hogy a tanács kövesse az Európai Parlament jó példáját, és gyorsítsa fel saját munkáját azon javaslatokkal kapcsolatban, amelyekkel majd ö, ö, fölmerül a lehetőség az első olvasatban való megállapodásnak. A bizottság teljes mértékben támogatja azt, hogy a megállapodás megszülessen a tanácsal a lehető leghamarabb. Elnök, köszönöm biztos úr. A jelentéstevőknek adom meg a szót, Kosztát asszony következik. Köszönöm, tisztelt elnök asszony! Először is szeretnék köszöntet mondani minden kollégámnak, akik hozzászóltak ma este a vitához. Köszönöm támogatásukat. Azt szeretném elmondani, hogy összességében végül is elégedettek vagyunk azzal kapcsolatban, hogy mi van ebben a jelentésben, és meg kell mondanom, hogy ez tényleg csapatmunka eredménye. Nem csak az én jelentésemről van szó, úgy gondolom, hogy ez a parlament jelentése, és pontosan ezért szeretnék külön köszönetet mondani minden árnyék jelentéskészítőnek, akik nagyon sok ülésen vettek részt, sokszor nagyon összetett témákról beszéltünk, figyelembe kellett venni egyes tagállamok sajátosságait, és ugyanakkor szem előtt tartva ezt a vezérfonalat, Eh, amiben mindannyian elismerték, a legfontosabb elem eh, az antibiotikum rezisztencia elleni harc. Eh, a biztos úr is említette, ez alapvetően fontos, szeretném ezért kiemelni. Ezért kell támogatni az innovációt, mert borzasztó nagy hiány van az állatok számára rendelkezésre álló gyógyszerek terén. Ezért kell megtalálnunk ezt az egyensúlyt, az antibiotikum rezisztencia elleni harc és az innováció támogatása között, a kereskedelmi adatok védelmét biztosítani, de a lényeges, nagyobb fajok vagy a kisebb fajok esetében más és más, vagy például a sajátos fajok esetében, mint például a méhek, mert a méhek esetében tényleg nagy a probléma, és úgy döntöttünk, hogy itt 20 év védelmet biztosítunk. Ami az online értékesítést illeti, az antibiotikumok, a pszichotrop vagy minorológiai termékek kivételével lehet csak őket értékesíteni, és megpróbáltunk tényleg mindent összefogni, ami fontos lehet a rendelet vonatkozásában, ami az állatgyógyászati termékeket illeti. Azt is el kell mondanom, hogy a környezetvédelmi hatást is figyelembe vettük, az egyik kollega ezt is felvetette és hogyha most valamilyen üzenetet kellene megfogalmaznom a végén, akkor tényleg mindennyiukat arra kérem, hogy nagy többségre van szükségünk ezen jelentés kapcsán, mert akkor így tudunk nyomást gyakorolni a tanácsra, hogy ne veszegessük az időt, minél előbb elkezdjük a tárgyalást a tanácsal. Mert attól tartok, hogy a tanács ezt egy kicsit félváról kezeli majd, húzza az időt, és nem igazán figyel oda. Ez nagy baj lenne, mert itt állategészségügyről, emberi egészségügyről van szó, úgyhogy nagyon köszönöm mindenkinek, hogyha tömegesen támogatják ezt a jelentést, akkor nyomást tudunk gyakorolni a tanácsra. Még egyszer köszönöm. Elnök, köszönöm szépen, Grosztet asszony, és utolsó hozzászólóként Tarnaszeszku úrnak adom meg a lehetőséget. doamnă președinte. Köszönöm szépen, elnök asszony. Mindrek előtt gratulálni szeretnék Grosztett asszonynak, szeretnék gratulálni az összes árnyékelő adónak és az összes kollégának, aki részt vállalt ebben a kiváló munkában. Szeretném aláhúzni, hogy a két jelentés segítségével sokkal világosabb lesz a helyzet, sokkal konkrétabb lesz a jogalkotás helyzete az állatgyógyászati készítmények tekintetében. Hiszen sokkal jobb feltételeket teremtettünk az állatgyógyászati készítmények engedélyeztetésére, és innovációra buzdítjuk a kutatást. A holnapi szavazás óriási lépés lesz az állatjólét és az emberi egészség tekintetében. Remélem, hogy holnap számíthatok önökre. Köszönöm szépen! Köszönöm szépen! Most lezárom a vitát, és holnap visszatérünk a szavazáskor a témára.